az Európai Parlament ülését. A tegnapi ülés jegyzőkönyve elérhető mindenki számára, ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? Úgy látom nincs. Akkor ezt elfogadottnak tekintjük.